Sehr geehrte Damen und Herren! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Mindenkit köszöntök a jogi bizottsági ülésen. Léne úr délután folyamán fog csatlakozni hozzánk, és helyette most kezdjük is el, akkor én fogom vezetni az ülést, és akkor el is kezdjük a napi rendünket az első ponttal. Szeretnék mindenkit emlékeztetni, hogy eltérően a szokásainktól 15.30-kor kezdjük az ülést 15 óra helyett, és ennek megfelelően tovább is tartjuk 19 óráig. Aztán ezen felül mindjárt ismertetem a további napirendi pontokat, amelyeket elhalasztunk. Az első a 11-es Lichtenberger asszony jelentése, az uniós jog alkalmazásának ellenőrzéséről szól a 29. éves jelentése, 2011-re vonatkozóan, aztán a 14-es, ez egy véleménytervezet Antonio López Isturistól, ami a pénzügyi rendszereknek a pénzmosás, valamint a terrorizmus finanszírozás céljára való felhasználásának megelőzése témában készült. 15-ös napi rendi pont. Itt szavazás lett volna Cviefka úr véleménytervezetéről, méghozzá a pénz átutalásokat kísérő adatok témájában, és a 28 os napi rendi pontot is elhalasztjuk. Ez egy eszmecsere lett volna. Zsobrok képviselő úr mentelmi jogával kapcsolatosan. A további témák viszont rákerülnek a napirendre. A 31-es pontunkat követően az egyebek alatt meg fogjuk nézni a jogalap vizsgálatát. A 18-as pontot követően fogjuk a jogalapot illető kérdésekről tárgyalni. Amiről kell tárgyalnunk, az Majot témája Három irányelvről van szó, méghozzá majot státuszát, státusz változásának témájában lesz egy megbeszélés, aztán a halászatot és a, az állategészséget illető kérdéseket fogjuk megbeszélni, megint csak május státuszának változását illetően, és a 2006 12 es és 1.18-as 2006-ból származó rendeleteket illetően is lesz megbeszélni valónk, hiszen ez mind-mind majot státuszára vonatkozó jogalapot illető kérdés. A következő napirendi pontok más időpontban kerülnek megtárgyalásra. Ezek a következők, a 12-es, a nem pénzügyi és sokszínűséggel kapcsolatos közétételek, ezt a hetest követően fogjuk megtárgyalni. Aztán az ötös és a hatos, amelyek a közösségi védjegyekre vonatkozó, vonatkoznak. Ezt pedig a 11-est követően fogjuk megbeszélni. És a 23-as rendi pont, ami eszmecsere lett volna, a polgárok szabad mozgását illetően ezt a 21-es napirendi pont után fogjuk tárgyalni. A 27-es napirendi pontunk a meghallgatás, Komi asszony képviselő mentelmi jogával kapcsolatosan, 24-es pont után kerül megtárgyalásra. És aztán a 25-ös pont a 2013 per 496-os tanácsi rendeletről szóló vitát a 26-os pont után kerül a napirendre. Tehát ennyit azokról a napirendi pontokról, amelyek itt más időpontban kerülnek terítékre. Amennyiben nincsen kérésük, megjegyzésük, kommentáruk ezzel kapcsolatban, akkor a napirendet ebben a formában elfogadottnak tekinthetjük nem látok a teremből senkit, aki szót kérne ezzel kapcsolatban, úgyhogy ezáltal akkor rá is térhetünk a második napirendi pontra. Az elnök közleményei viszonylag rövidek, mert a tanácsal való megbeszélések a 2014-20-as időszakra vonatkozó munkaanyagot illetően jól haladnak. Az a terv, hogy 7-én lesz egy nagyon rövid forduló, egy tárgyalási forduló, méghozzá a Libével közösen tartanánk egy értekezletet, egy eszmecserét, amikor is megszerveznénk a végszavazást. Tehát azt gondolom, hogy itt nem lesz túl sok vitáspont, éppen ezért mehetünk is tovább. Ez a jegyzőkönyv, méghozzá az utolsó ülésünk jegyzőkönyve. Az október 14-i ülésünk jegyzőkönyve. Ezzel kapcsolatosan sem látom, hogy bárki szót kérne, ezért át is térhetünk a következő napi rendi pontra. Ez Kastex asszony jelentése lesz a magáncélú sokszorisítási jogdíjakról. Parancsoljon! Merci, Madame la Présidente. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretnék köszönetet mondani minden kollégának, aki nagyon sok módosítót nyújtott be a jelentésemhez. Ez annak a jele, hogy az itt feldolgozott téma mindenképpen jelentős mindannyiunk számára. Mindenek előtt köszönetet szeretnék mondani mindazoknak, akik Nibler, Gallo, Gavada kollégáknak, akik megerősítik és pontosítják azokat az okokat, amelyek miatt nem lehet a magáncélú sokszorosítási jogdíjat törölni jelenleg, és Boris úr 60-as, 61-es módosítóit, amelyek pontosítják azt, hogy a magáncélú sokszorítás esetében valamilyen kompenzációra van szükség, amelynek alapja a jogosultak által elszenvedett károsodás. Mindenképpen örülök ezen módosítóknak, és a 66-os Wikstrom és Lídia féle módosító javasolja, hogy töröljük a magancélú sokszorítási jogdíjjal kapcsolatos rendszert. Én úgy gondolom, hogy ebben vannak ellentmondások. Mindezeket látván több elemmel foglalkozik a jelentésem, amelyekre módosítókat kaptam. Ebből nyolcat szeretnék most felsorolni. Először is, ami az engedélyezési rendszert illeti, és egymás kiegészítése, egymás behelyettesítése, az ilyen jellegű engedélyezési rendszer és a magáncélú sokszorosítási rendszer között. Nagyon sok módosítás azt vallja, hogy ez a két rendszer egymást kiegészíti. Ebből a szempontból, még akkor is, hogyha igencsak szkeptikus vagyok azzal kapcsolatban, hogy ez a két rendszer mennyiben tudja egymást kiegészíteni, azt mégiscsak szeretném kiemelni, hogy a kollégák többsége nem javasolja azt, hogy egészen egyszerűen töröljük a magáncélú sokszorítási jogdíjat, a licencrendszer ellenében. Egyszerűen azért, amit én magam is sokszor elmondtam, mert az engedélyezési rendszer nem garantálja azt, hogy méltányosan tudjuk, tudjunk jövedelmet biztosítani a jogosultaknak. Például az ilyen licenc vagy engedélyi rendszer az előadó művészek számára nem tesz ilyet lehetővé, amely a magáncélú szoksorosítási jogdíj esetében már lehetséges lenne. Tehát ebben a keretben kell megvizsgálni a rendszert. Én magam is benyújtottam egy módosítót a jelentésemre vonatkozóan. Egyetértek ebben Boris Veszka és Nebler kollégákkal azzal kapcsolatban, hogy a végfelhasználó tartózkodási helyének országa szerint kell ezt a jogdíjat behajtani a bíróság jelenlegi joggyakorlatának megfelelően. Ezt a rendelkezést ki, lenne, ki kellene egészíteni, és így könnyíteni a jogdíj beszedését, ehhez arra van szükség, hogy a bizottságtól kérjük azt, hogy mérje fel egy európai bejelentési portál működőképességének lehetőségeit, hiszen így egy egységes webhelyen keresztül lehetne a határon átnyúló ügyeket is kezelni, erre vonatkozik a 97-es módosítom. Ami a jogdíj meghatározásának, összegének meghatározásának az átláthatóságát illeti. Természetesen ellenzem a 34-es és 110-es módosított Hírs kolléga részéről, amely az átláthatósággal éppen, hogy ellentétes lenne. Éppen ezért én Budó és Gáló kollégák módosítóit támogatom. Ők támogatják azt, hogy nagyon legyen, nagyobb legyen itt az átláthatóság. Eddig is kértük az átláthatóságot a kollektív társaságok kezelésével kapcsolatban, és ugyanígy szeretnénk garantálni a magáncélú sokszorosítási jogdíjak meghatározásának átláthatóságát is. Ami a mentességeket illeti, a joggyakorlat alapján, amennyiben szakmai felhasználásról van szó, akkor mentességet kell biztosítani ezen jogdíj alól. Nos, az, ezt az elvet én támogatom, hogy ilyen esetben vissza kell téríteni ezt a beszedett jogdíjat, vagy valamilyen egyezmény alapján mentességet kell nyújtani, és ezért azt javaslom, hogy a 120-as módosítót Engström és Wikström kollégák részéről támogassuk, amelyel elutasítjuk annak a lehetőségét, hogy visszatérítsük a szakmai felhasználás után a jogdíjat, hiszen ez nem felelne meg a joggyakorlatnak. Ami a jogdíj egy részének a kulturális és szociális célokra való felhasználását illeti, azt gondolom, hogy ez rendkívül fontos kérdés. Ezt a gyakorlatot már alkalmazzák olyan tagállamokban, ahol az ilyen jellegű jogdíjakkal kapcsolatos rendszer a legfejlettebb és ezt az elvet a kulturális és szociális célokra való felhasználást az Amazon ítéletében a bíróság is megerősítette, ugyanis a magáncélú sokszorosítási jogdíj a végfelhasználó számára kell, hogy valamilyen előnyt nyújtson a kulturális termékek létrehozásának révén. Éppen ezért a 123-as, 124-es módosító, amely törölni ezt az elvet, vagy a 129-es módosító, amely az ezen alapok felhasználásával kapcsolatos reklámot támogatja. Úgy gondolom, hogy ha a felhasználás célja, a felhasználás terén átláthatóságot szeretnénk elérni, fontos, hogy a felhasználó szempontjából is meglegyen az átláthatóság. Azon szervezetek, például fesztiválok, amelyek az ilyen jellegű jogdíjból, annak összegéből részesülnek, jó lenne, hogyha tájékoztatnák erről a felhasználót. Nem értek egyet azzal, hogy 25%-ot arra használjuk fel, hogy a magáncélú sokszorosítási jogdíjat töröljük, mint ahogy az Exxon és Wingstrom kollégák javasolják. Ami a leginkább előremutató kérdéseket illeti. A cloud computing vagy számítási felhővel kapcsolatos bővítést illeti, feljegyeztem az ezzel kapcsolatos érdeklődést, hiszen ez egy olyan aggodalomra adó akot, okot adó aggodalomra okot adó kérdés, amely sok kollégában felmerül, és éppen ezért fontos elgondolkozni azon, hogy a tárolt, a számítási felhőben tárolt és ott másolt anyagokkal kapcsolatban mi a helyzet. Ami a 170-es, 171-es, 177-es módosítókat illeti, a 25-ös, 26-os cikkekre vonatkozóan, ahol kérik az Európai Bizottságtól, hogy tanulmányozza annak a lehetőségét, hogy a számítási felhőre bővítsük ezt a kérdést, és így mérje fel ennek az esetleges hatását. Ezzel kapcsolatban megint csak olyan területen vagyunk, ahol mindenképpen jogalkotásra lesz szükség. A jelentésem egyik kényes kérdése, és szeretnék most erre részletesebben is kitérni. A 27-es cikk, ahol azt javaslom a bizottságnak, hogy gondolkozzon el azon, hogy a nem kereskedelmi jellegű értékesítésben adjunk egyfajta mentességet, bővítsük ezt a mentességet a szerzői jogokra is, és hogyha a szerzői jogok mentessége vonatkozik, akkor ezt be kell számítani a magáncélú sokszorosítási jogdíj kiszámításába. Természetesen tudatában vagyok annak, hogy pontos definícióra van szükség azzal kapcsolatban, hogy mi az, amit nem kereskedelmi célú információ cserének tekintünk azért, hogy ha például olyan webhelyekről beszélünk, amely nagyon sok bevételhez jut a reklámokon keresztül, ne kaphassanak ilyen mentességet. Azt gondolom, hogy azok a kollégák, akik a leginkább ellenzik ezt a jogdíjat, mégpedig abból azokból, hogy a fogyasztók és a felhasználóknak akarnak minél több szabadságot adni, azt gondolom, hogy ez a javaslat egyfajta egyensúlyt tud biztosítani, aközött, hogy kicsit több szabadságot adjunk a fogyasztónak, és kevesebb vagy kevésbé restriktív módon határozzuk meg a magáncélú sokszorosítási jogdíjat. Ez a technikai előrelépéssel is megegyezthethető, hiszen egyre gyorsabban, egyre egyszerűbben lehet sokszorosítani, egyre nehezebb ellenőrizni, hogy az interneten milyen információk cserélnek gazdát, és hát láthatjuk a tagállamokban kialakult vitákból is, hogy a megoldás aközött található, hogy magáncélú sokszorosítási jogdíj ellenében engedélyezzünk valamit, vagy pedig rendkívül represszív módon tiltsunk be valamit, ami nagyon sok pénzbe kerül, és nagyon kevés ennek az eredménye, hiszen nagyon kevés büntetésnek van konkrét eredménye. Én azt javaslom, hogy ebben az irányban kell elkezdenünk a gondolkozást, és hatástanományt kell készíteni, azért, hogy megnézzük, hogy van-e egy olyan mindenki számára előnyös rendszer, ahol a jogosultak egyfajta többletjövedelemhez jutnának a magáncélú sokszorítás után, a nem kereskedelmi értékesítésekről van itt szó, ugyanakkor elkerülnénk azt, hogy demoklész kardjaként a büntetések a fejük fölött lebegjenek. Ezt akartam egyelőre elmondani. Természetesen még visszatérek minden egyes kollégához, és bilaterálisan szeretném a felvetett kérdéseket rendezni. A Shadow ülés november 19-én lesz Strasbourgban. Úgy gondolom, hogy mindenki megkapta a meghívót erre hogyha a november 19-i ülésre sor kerül, akkor szeretném addigra a kompromisszumos módosítókat összeállítani háromszögű megbeszélések során, vagy másként. Köszönöm, és előre is várom a megjegyzéseket. Köszönjük szépen, François Cievka képviselő úr kap szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Sajnos Nébler asszony, az árnyék jelentéstevőnk nem tud jelen lenni a mai ülésünkön, mert lebetegedett. Ezért engem kért meg, hogy a nevében tegyen meg a megjegyzéseit, illetve mondjam el a megjegyzéseit itt a szakbizottsági ülésünkön. Először is szeretnék köszönetet mondani Kastex asszonynak az igazán kiváló jelentésért. Nem könnyű ez a téma, és tudjuk, hogy ez a jelentés olyan szolgáltatásokat is, olyan, olyan területeket is int, amelyek mindannyiunkat érintenek. Az tény, hogy szinte 200 módosító érkezett a jelentéshez, és ez is tanúsítja azt, hogy milyen fontos, milyen nagy jelentőséggel bíró témáról van szó. Lenne is pár dolog, amiről szólnék. Sajnos egy nagyon alapvető kérdésben nem tudunk egyet érteni, és ez a tulajdonjogok, szerzői jogok eh, kérdése. és azt gondolom, hogy ez még a következő jogalkotási ciklusban is foglalkoztatni fog bennünket. A frakciónk alapvetően egyetért Kastex asszony megközelítésével, azaz, hogy legyen egy olyan jogdíjrendszer, amely a magáncélú sokszorosításokra vonatkoznak, illetve a rokon területeket érintő jogokra tekintettel is. És hát vannak már olyan tagállamok, amelyekben különböző felhasználási módozatokat engedélyeznek, amennyiben magáncélról van szó. Van is egy vonatkozó irányelv, amelyben rögzítve áll, hogy milyen módon kell eljárni a jogdíjakkal kapcsolatban. A következőre szeretném felhívni a figyelmet. Egyrészt nagyon hálás vagyok azért, amit Nibler asszony a hosszú távú tárgyalások során ki tudott alkudni, meg tudott, amiről meg tudott állapodni, hiszen most egy átmeneti időszakot élünk a digitalizáció felé, a digitális korszakban, sőt, azt kell mondanom, hogy az új technikai megoldásokat illetően kicsit el is vagyunk késve, hiszen napról napra látjuk a változásokat a belső piacon, Úgyhogy ez az eszmecsere, ez a vita is nagyon időszerű, és hát a jelentéstevő asszony is szólt a sok-sok kérdésről, amit meg kell oldanunk a hozzáféréssel kapcsolatban, különböző szolgáltatásokhoz való hozzáférésről, illetve a jogdíjakhoz való jogról is szólt. Ami a módosítókat illeti, amelyeket én jó magam, illetve a kollégák, nyújtottak be a frakció nevében Gálló asszony és a többiek, Ezekben arról van szó, hogy tisztázzuk a kapcsolatokat a jogdíjrendszer és a licensz tanúsítványi rendszerek között. Ez alapvető fontosságú. Azt ellenezzük, hogy ebben a konkrét jelentésben tegyünk utalást a file sharing rendeletre. Azt gondolom, hogy ez egy olyan kérdés, amelyről jövő, a jövőben külön kell majd döntenünk. Azt sem tudjuk támogatni, amit a jelentéstevő asszony javasolt, a kalózkodás ellen, illetve ezeknek a tevékenységeknek a jogdíjakkal való összekapcsolását illetően. Azt gondolom, hogy ezt is külön kellene kezelnünk problémaként. Semmiképpen nem szabad korlátozásokat előirányozni a tagállamok vonatkozásában, akik a szerzőjogokon túl is kiterjesztenék ezeket a korlátozásokat. Nagyon szertágazóak a javaslatok ezzel kapcsolatban. Összességében a rendszer működését illetően, hát azt tudom mondani, hogy értem én, hogy a digitális időszakban szükség van az új megközelítésekre, az új elgondolásokra, de nem szabad meggondolatlanul haladnunk. Nagyon fontos mérlegelnünk a különböző érdekeket, a fogyasztók érdekeit, de a másik fél érdekeit is. Ugyanakkor a szerzőknek a jogait is szem előtt kell tartanunk. Még egyszer köszönetet mondanék Kastex asszonynak. Nagyon fontos jelentést fogalmazott meg fő, és egy nagyon fontos elem, amikor is a szerzői jogról rendelkezünk a digitális időszakban, korszakban. Elnök, köszönöm szépen. Nem látok további felszólalókat, úgyhogy akkor rá is térünk a következő napi rendi pontra, ami Baldessare képviselő úr véleménye lesz. Parancsoljon. Grazie, Presidente. Köszönöm szépen, elnök asszony. Contribuisce a lavori della Commissione per il mercato interno. A jelentésben a szakbizottságunk az IMCO, mint illetékes szakbizottság munkájához kíván hozzájárulni. A tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról szóló irányelv végrehajtásáról. A jelentésben az irányelv és az ágazati belső piacon hatályban lévő jogszabályok közti kapcsolatról van szó. Különböző hiányosságokra leltek ugyanis rá a végrehajtás során. Például az árak, a vásárlásokra felszólító, illetve ösztönző oldalak ár meghatározásánál a versenygyakorlatoknál, különösen abban az esetben, amikor szerzői jogokról is szó van. Ezek kívül vannak olyan pontok is, amelyek a mi szakbizottságunk hatáskörébe tartoznak. Mire gondolok? Elsősorban arra, hogy a tagállamok a bizottságtól, az EU bizottságtól azt a felszólítást kapták, hogy néha fordítási hiba miatt, vagy egyéb értelmezési problémák miatt nem kellőképpen és nem pontosan ültették át a rendeletet. E, pedig minden egyes irányelvet pontosan át kell ültetni annak érdekében, hogy magasabb jogbiztonságot lehessen a területen működő vállalkozások számára határon átnyúló formában is biztosítani. Megpróbáltam tehát egyfajta egységes harmonizációra kitérni pontosan ebből az összefüggésből. Ez azt jelentette, hogy a szigorúbb nemzeti előírások, tehát az európainál szigorúbbak, bizonytalanságot okoznak a gazdaság szereplői körében. Másodszorban az információs technológia, amely nagyon gyakran félrevezetően kerül alkalmazásra az ágazatban. Elsősorban azokról az eszközökről szólok, ami például az árösszehasonlítást szolgálják, ahol mindig ugye a megfelelő végső árat kell a fogyasztónak megadni, annak érdekében, hogy a fogyasztó megfelelő alapon tudja a tények alapján hozni döntését. Egy további dolog is nagyon fontos, az önszabályozás és az ehhez tartozó szervezetek. Ezek nagyon fontos szerepet játszanak az Európai Unió célkitűzéseinek elérésében. Nem léphet ez persze sem az e- nemzeti, sem az európai eszközök helyébe, de az önszabályozás azért e- előre alkalmazni lehet. És ez oda vezethet, hogy a a hatóságok, a közhatóságok ráfordításait csökkenteni lehet. Például a nemzeti jogalkotásra, vagy az ítélkezési gyakorlatra vonatkozó adatbank nagyon észszerű lenne. Ez tulajdonképpen döntő eszközé válhatna abban, hogy a fogyasztók és az ágazatban érintettek figyelmét felhívjuk a problémákra. Az értelmezési irányelvet a bizottság 2001-ben fogadta el ezzel kapcsolatban meg kell, hogy mondjuk, hogy vannak olyan tagállamok, ahol másként hajtották végre ezt az irányelvet, és éppen ezért a, az, irány, az útmutatókat is aktualizálni kéne. Például a megfelelő konzultációt követően. Köszönöm szépen, Báldezáre úr, Téle asszony jelentkezett. Köszönöm szépen, és köszönöm Baltazári úrnak is, hogy a véleménytervezetét bemutatta. A, a legfőbb dolgokra szeretnék én is rámutatni azzal kapcsolatban, hogy milyen eh, végrehajtás nyújtott, eh, végrehajtó, végre, milyen rendeletet nyújtott be a bizottság, illetve a végrehajtással kapcsolatban milyen eh, megjegyzéseket tettek. A konzultációs eszköz, eszközt a tagállamok bevonására használjuk, de még a következtetéseket nem vontuk le egyetlen egy felmerült kérdéssel kapcsolatban. Talán az egyetlen kivétel az, amikor a, a belga ügyről az Európai Bíróság előtt beszélünk ezek eh, szerződésszegések eljárás, ez, eh, ez szerződésszegés eljárások közé tartoznak. A fogyasztók számára még nem nyomon követő. Várom azt, hogy eh, apró módosítókat majd benyújthassanak a kollégák is, és én magam is ezt szeretném tenni. Köszönöm. Köszönöm, Téle asszony. A módosítók benyújtásának határideje november 11-e és Báltazári úr, nem tudom, kérem még szót, hogyha nem, akkor a következő napi rendi pontra térjünk át, ez pedig, vagy még szót kér? Egyszerűen szeretnék köszönetet mondani Taylor asszonynak, és remélem azt is, hogy akkor ezeket a módosítókat valóban én is megkapom, és meg fognak győzni engem. Biztos vagyok abban, hogy nagyjából azonosan látjuk a dolgot. Köszönöm szépen, akkor a nyolcas napi rendi pont az EU igazságügyi eredménytáblája. E, Swiewska úrnak adom meg a szót. E, dziękuję bardzo Pani Przewodnicząca. E, na początku pewne zastrzeżenie. Nie... Köszönöm szépen. Először is részemről vannak fenntartások nem fogok mindenkit a módosítókról részleteiben tájékoztatni, mert ezek sajnos nem jutottak még el hozzánk, lefordított formában, úgyhogy egy kicsit pontatlanabb lesz a kép, amit önök elé tudnak, tudok most tárni. Tehát ennek azért engedjék meg, hogy röviden összefoglaljam ami már kialakult számomra és világosnak tűnik. Itt tendenciákat fogok tudni elmondani az általam el, olvasott és hozzám eljuttatott módosítók alapján. Gyakorlatilag a jelentés tartalmára vonatkoznak, és örömmel fogalmazhatom meg azt, hogy azért ugyanabba az irányba gondolkodunk. A módosítóknak az egy része nagyon óvatos, és óvatosan közelít a kérdés felé. És ez egy picit meglep, ez az óvatos megközelítés, hiszen az Európai Bizottság első ízben tesz ilyen irányú javaslatot az eredménytáblára vonatkozóan. És itt ugye arról van szó, hogy gondolkozzunk el egyáltalán mindennek lényegéről. Lehet, hogy erre vezethető vissza ez az óvatosság, de vissza fogok erre térni. Nagyon sok olyan módosító érkezett, amely pontosítást vár el, ahhoz képest, ahogyan itt, a, amit már én a jelentésben is leírtam, nem hiszem, hogy itt ez probléma lenne, mert a vonatkozó szakaszokban ezt meg tudjuk valósítani. Igyekszem jó pár kompromisszumos módosítót kidolgozni, ezek leginkább majd a különböző jogrendszereknek a különbözőségére vonatkoznak, illetve az adatgyűjtésnek a szerepére. Továbbá kiemelném azt is, és azt hiszem, hogy csak ismétlem azt, amit az eszmecsere során is elmondtam már korábban, hogy nagyon pozitívan nem tudom értékelni azokat a módosítókat, amelyek a jó, illetve rossz tagállamok között, illetve azok jogrendszei között kíván differenciálni és hát ezekre vezethetőek vissza azok az aggályok is, amelyekről az előbb beszéltem. Van jó pár módosító, amely a bíráknak a továbbképzésére utal. Tudjuk, hogy a szakbizottsági üléseinken nagyon sok kérdésekkel foglalkoznunk, és bízom abban, hogy közösségi megközelítést kell találnunk a jogrendszerek tekintetében, és ez nem csak az egységesítésre vonatkozik, és az egységes képzésre a bírák, illetve, bírák körében, illetve az egyetemi képzés során, hanem a jogász szakma képviselőinek a képesítését is egységesíteni kell, hogy megfelelő színvonalat tudjunk biztosítani. Természetesen ügyelve arra, hogy az egyes országoknak a jogrendszer hagyományait ne érje kár. A jövő héten szeretném majd az első kompromisszumos módosítókat elküldeni a kollégáknak, és akkor ezekről is eszmét cserélhetünk. De ahogyan mondtam, nagyon nagy divergencia, nagyon nagy eltérés nincsen a felfogásunkban, és éppen ezért nem nagyon hinném, hogy nagyobb problémákba ütközünk, amikor konszenzust keresünk. A következő ülésünkön pedig akár szavazásra is bocsáthatjuk majd a kérdést november legvégén. Köszönöm, Cvjevka úr, mondja az elnök. Örömmel halljuk, hogy ennek a szakbizottságnak a szempontjából nagyon fontos téma tárgyalásakor konstruktívan tudunk közösségi kérdésekben dolgozni, és ezt így is látják a képviselők, még akkor is, hogy a módosítók fordítása még nem érkezett meg, megnevezte a november 26-ai időpontot, ekkor lesz a szavazás, és miután úgy tűnik, hogy ehhez sincs további kérdés, mehetünk tovább, mégis Taylor asszony, nem? Azt hittem, hogy már kérdeztem, de nem. Ahogyan már említettem a korábbi megbeszéléseink során a témában, elmondtam, hogy üdvözöljük ezt a témát, és valóban egy kicsit óvatosabb a megközelítés. Cifka úr jelentésével kapcsolatban két fő területre koncentrálva nyújtottam be módosítókat, ezeket kell leginkább javítani. Itt alapvetően arról van szó, hogy a digitális rendszerek ben való különbségeket tiszteletben kell tartani, mert ezek nagy hagyományokra néznek vissza. Aztán, hogy melyik lesz az alkalmazandó jog, azt gondolom, hogy ezekkel kapcsolatban kell még további módosítás, mert nem kaptam minden egyértelműen választ a jelentésből. Aztán a területi hatály, nyilván itt olyan hatályt kell meghatározni, ahol az EU-nak egyáltalán van joghatósága, aztán vannak olyan módosítók, amelyeket gyakorlatilag kommentárnak kell felfogni. Itt arra gondolok, hogy közös legyen a módszertan, az eredménytámla vonatkozásában, hogy a nemzeti jogrendszereket vegyük alapul, amikor ezeket a mérőszámokat, a benchmarkokat meg akarjuk határozni. És jó lenne, hogyha ez majd bekerülne a jelentésbe. Aztán Fontosnak tartom azt is, hogy ez az eredménytábla tényleg valami újat hozzon, és ne csak egy ismétlődő gyakorlat lenne. Köszönöm egyébként Vjevka úrnak a jelentését, és sajnálatos módon én nem tudok lengyelül, úgyhogy nem tudtam elolvasni még a lengyel nyelvű módosítókat. Akkor újra Báldaszára úri a szót a nem pénzügyi köz, adatok közétételével kapcsolatos jelentés. A proposta introduce alcune modifiche alla direttiva contabile imponendo alle società ami a társasági joggal kapcsolatos és nagyvállalatokra vonatkozó javaslatot illeti, itt pénzügyi jellegű elemzésre kötelezik az érintett feleket. Tehát comply or explain itt az elv, azaz vagy megfelelünk, vagy igazoljuk, hogy miért nem tesszük azt. Amikor a számvitelek kapcsolatban nem alkalmazzuk az alkalmazandó szabályokat, akkor igazolni kell, hogy miért nem tesszük azt. Általában a bizottsággal egyetértek azzal kapcsolatban, hogy milyen megközelítést kell alkalmazni, hiszen ez a parlament kérésének megfelel, miszerint jogalkotói javaslatra van szükség a nem pénzügyi számvitellel kapcsolatban, amely lehetővé teszi, hogy megfelelő adattal rendelkezzünk, amelyel garantálni lehet az adatok összehasonlíthatóságát, amely a beruházók és a civil társadalom igénye. Ami, mielőtt még a főbb módosítókra rátérnék, szeretném pontosítani ezt a comply or explain alapvető elvet. Így el lehet kerülni, hogy bármilyen félreértés legyen azzal kapcsolatban, hogy az adott rendelkezés kötelező érvényű vagy sem. Üdvözöljük az elnök urat! Szeretném tehát elmondani, hogy nem szeretnénk, hogyha a vállalat dönthetné el, hogy milyen információt fog kiadni, vagy nem fog kiadni a bizottság által előírt szabályokkal kapcsolatban. A vállalatokra ez egy kettős kötelezettséget ró egyrészt a vállalatoknak bizonyos aspektusokkal kapcsolatban be kell számolniuk, másrészt pedig magyarázatokkal kell szolgálnia abban az esetben, hogyha nem alkalmazza az alkalmazandó az alkalmazandó intézkedést a jelentéstételi kötelezettséggel kapcsolatban. Nos, a jelentés tervezettel kapcsolatos módosítókat három csoportba lehet sorolni. Az első a technikai jellegű módosítók csoportja. Szeretnénk a jelenlegi javaslatot az új számviteli irányelvhez közelíteni. Tehát egyszerűen fogalmazván azt javasolnám, hogy töröljük a javaslat rendelkezését, és vegyük át az irányelvben meghatározott megfogalmazásokat, amikor erre van lehetőség. A második csoport pedig a tartalmi jellegű módosítókat tartalmazza. Az imént már említett elv, tehát a rugalmasság és összehasonlíthatóság elvei alapján. A célkitűzés az, hogy javítsunk az így begyűjtött információk összehasonlíthatóságán, és ezért pontosabban meg kell határozni, hogy milyen alapvető területeken kell az egyes aspektusokat lefedni az ilyen jelentéstételi kötelezettségekkel kapcsolatban. Például a környezetvédelmi képzésben figyelembe kell venni a széndiokszid kibocsátást, a levegőszennyezést és a megújuló energiaforrásokkal kapcsolatos intézkedéseket. ami még mindig az összehasonlítható információkat illeti a fogyasztók, felhasználók vagy mások szempontjából. Egy kiegészítő pontot is bevettem, amelyel szeretnénk bátorítani bizonyos már intézményes szinten elismert szabvány terjedését. Egy további javaslat célja, hogy a kockázat fogalmát rövidebben határozzuk meg. Szeretnénk közelíteni a fellépéseket, a tevékenységeket a termékekhez, és a vállalat kereskedelmi tevékenységéhez. Ami a kockázatokkal kapcsolatos jelentéstételt illeti, azért, hogy elkerüljük a mellékhatásokat és a versennyel kapcsolatos torzító hatást, én azt javasoltam, hogy az illetékes hatóságok korlátozzák a jelentéstételt, amennyiben ez a jelentéstétel komoly károkat okozhatna az adott vállalatnak. Úgy gondolom, hogy ez a javaslat egy első lépés, egy kötelezőbb jellegű vállalati társadalmi felelősségvállalás felé. Éppen ezért tehát olyan kötelezettségekről beszélünk, amelyeket majd a jövőben kellene kidolgozni. Én nem ellenzem azt, hogy kötelező jellegű intézkedéseket vezessünk be az ellátólánccal, vagy az egész értéklánccal kapcsolatban, és akár az alvállalkozókra vonatkozóan is. Ami a küszöböket illeti, ezekhez nem nyúltam, ami a kötelezettségek hatáját illeti. Jó lenne kibővíteni a rendelkezések hatáját az úgynevezett due diligence eljárásokra is. Minden esetre a vállalat ezeket úgy fogja bevezetni, hogy figyelembe kell vennünk a harmadik módosítói csomagot, amely egy új területre vonatkozik. A tanács májusban kérte a javaslatában az erre vonatkozó, tehát a nem pénzügyi jellegű jelentéstétellel kapcsolatban, hogy országonként gyűjtsenek be információkat a nagyobb vállalatokról. Egyetértek azzal az elvel, hogy erősebb politikai lépésekre van szükség az adóelkerülés felszámolására, különösen, hogyha a tőketranszfert megnézzük harmadik országokba vagy adóparadicsomokba. Nagyobb átláthatóságra van szükség ezen a területen. Ezzel hozzájárulunk ahhoz, hogy nőjön a fogyasztók bizalma a nagyvállalatokban. és ez azt jelenteni, hogy a beruházók is több információhoz férnének hozzá, tehát a gazdasági kockázatokat jobban fel tudják mérni. A vállalat hírneve is ide tartozna, és el lehetne mondani, hogy egy adott esemény milyen gyakran fordul elő, és így egy összetettebb portfóliót lehetne kialakítani a vállalattal kapcsolatban. Tehát ami az erre vonatkozó jogalkotást illeti, figyelembe kell venni az egyes ágazatok nagyon összetett jellegét, és azt, hogy a nagyvállalatok milyen irányba indulnak, és hogyan akarják elkerülni a kockázatát annak, hogy kényes információkat adjanak ki a kezükből. A nemrégi kínai utazás is nagyon jól nagyon jó példája ennek, hogy bizonyos vállalati információt a kínaiak államtitoknak tartanak, és éppen ezért ennyire eltérő a jogalkotás ezen területen az imént azt mondtam, hogy az ágazatok között is nagyon nagy különbségek vannak, és ezért a vállalati fellépések között is különbségek vannak. Ehhez hozzájárul az is, hogy mindenki másként veszi figyelembe azt, hogy mit tekint bizalmas információnak. Nagyobb átláthatóságra van tehát szükség, és biztosítanunk kell azt, hogy a vállalatoknak ne legyen semmilyen versenyhátrányuk. Jogbiztonságra van szükség, ami az adott államok adóhatóságaival kapcsolatos együttműködést illeti, és megfelelő megoldásokat kell találnunk országonként a jelentéstétele kapcsolatban, ami tehát ezt a jelentéstervezetet illeti. Az ezzel kapcsolatos megközelítést mindenképpen nagyon jól át kell gondolni, mérsékelt megoldásra van szükség, éppen ezért a 48-as módosítóban kérjük, hogy a bizottság a rendelkezések felülvizsgálata során a kormányoknak való kifizetéseknél ellenőrizze a nagyvállalatok és az állami testületeknél éves szinten és országonként hozzon létre egy jelentést, amelyben találhatunk információt az a nyilvános információk alapján rendelkezésre álló adatokról. Köszönöm előre a kollégáknak, hogy ezen fontos jelentéssel kapcsolatban megosztják velünk a véleményüket. A szakbizottságunk már nagyon sok hasonló jelentést készített. November 12-e a módosítók benyújtási határideje, és Elnézést, hogy kicsit tovább szóltam, mint amennyit terveztem. Köszönöm szépen Balazar kollégának. Először is azt, hogy a kolléganőt képviselte, de úgy gondolom, hogy Kóferát úr mindenképpen hozzá kíván szólni elsőként, meg is adom a szót neki. Grazie, Presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. nagyon fontos témáról beszélünk és rendelkezésről is, amely a vállalatok szociális felelősségéhez kapcsolódik. Ez a következő jogalkotási szakaszban oda vezethet, hogy teljesen átfogó keretet tudunk a vállalatok szociális felelősségé számára kialakítani. Baldazár úr munkája kiváló, eredményes, és eh, nagyon alapos. De amit most előadott, In questo provvedimento il massimo di coerenza con quelli... Azt úgy gondolom, mondjuk így újra végig kellene gondolni. A lehető legkoherensebbnek kellene lennünk az e területre már elfogadott jogszabályokkal. Egyrészt arról a javaslatról van szó, hogy az, a, a kapott információkat ne adják tovább, a, akkor, hogyha az a vállalat érdekeire nézve káros lehet. De egy ilyen jellegű korlátozás az egész rendelkezést feleslegesé teheti, két oknál fogna is. Egyrészt mi az, hogy a vállalat érdekeinek megsértése szubjektív, és vállalatonként eltérhet. Ennek erodáló hatása lehet. Másrészt pedig olyan információkról van szó, amely az egyes szervek összetételéről szóló a környezetpolitikában például hogyha vannak bizonyos információk, amelyek káros lehetnek a vállalatra, akkor lehet, hogy a vállalat negatív dolgokat is, ez azt is jelenti, hogy a vállalat negatív dolgokat csinál, ami ellentmond minden előírásnak. Tehát nem arról van szó, hogy a, a szervezeteket és az ezzel kapcsolatos információkat nem szabad továbbadni, de ez már megint nemzeti hatáskörbe is tartozik. Másodszorban az előadó nem akar az, az alvállalkozóknak információt továbbadni. De hát erről már tárgyaltunk a közbeszerzésnél, és igenis úgy gondolom, hogy a szimetriára szükség van. Egyrészt a vállalat mérete miatt, másrészt pedig azért, hogy koherensen tudjuk ezt az egész kérdést kezelni. Nagyon fontos tehát, hogy ugyanazzal a logikával járjunk el, mint a, az állami pályázatoknál. A küszöbérdékekre, a gazdasági információra ez ugyanúgy vonatkozik. 250 munkavállaló a jelenlegi küszöb, mi viszont szeretnénk most magasabbra emelni, ami megint az egyenlőtlen bánásmódot jelenteni megnehezíti a vállalatok számára az információ összehasonlítás, továbbadását és az összehasonlítást is. Fontos, hogy a beszámolási kötelezettségről is rendelkezünk. Az adóinformáció is például egy része ennek de szorosan kapcsolatban van a vállalatok versenyképességével. Nagyon fontos információk ezek. És ezekkel az összehasonlítási mechanizmusokat is erősíthetnénk, amik tulajdonképpen a, az azonos feltételeket jelenti, azonos előírásokat és összehasonlítható piacot. Köszönöm szépen, Taylor kollega. Thank you, Chair. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm Báltazárni úrnak a jelentés tervezett felvezetését. Említette már több korábbi tárgyalás során is, hogy a bizottság javaslata rendkívül fontos. Az átláthatóság létfontosságú a vállalatok tevékenységére és környezeti diverzitás, emberi jogi kérdésekben való viselkedésének értékelésére köszönetet szeretnék mondani, egyben néhány dolgot szeretnék egyből kiemelni, amit támogatok. Konkrét pontokat. És ezekre vonatkozó megjegyzéseim vannak. nagyon fontos lenne, hogy a főcikkek mellett további részleteket is meghatározzunk, elsősorban a, a vállalatok beszállítói ráncaira vonatkozóan, hiszen pontosan ez az az elem, amelyet Báltazár úr próbált megvilágítani. Tovább kellene menni az átláthatóságoknál is, a nagyvállalatok lát, átláthatóságánál, és elsősorban a beszállítók felé környezeti és emberi jogi kérdésekben. Ez nagyon fontos, gondoljuk csak végig, milyen katasztrófákat láttunk az elmúlt években, milyen környezeti, emberi jogi sértéseket. Nagyon örülök a nyolcas módosítónak, mert ez további tájékoztatást kér tartalmi és érdemit a környezeti, szociális és foglalkoztatási kérdésekre. Ez is valami olyan dolog, amelyről az érintettek többször is beszéltek, felvetették. fenntartásaim vannak a 19C ponttal kapcsolatban. A kockázatok, hogy kockázatos lenne folyamatban lévő fejlesztésekről, tárgyalásokról beszél, a tárgyalások során beszélni. Nem igazán értem a logikáját, és egy kicsit tartok attól, hogy ezzel visszaélhetnének vagy egyszerűen a, az, a rendelkezésnek való nem megfeleléshez érvként használhatnák fel. Úgy gondolom, hogy választási lehetőséget kellene az összehasonlíthatóság miatt biztosítani. Nem akarok semmiféle keretet most előírni, de úgy gondolom, hogy mégis számos létező lehetőség van már, amit használnak globális szinten, meg kellene, és európai szinten is meg kellene nézni, melyek ezek. És a, a négyes bekezdésben a need szükséges helyett a shell kell kifejezést kellene alkalmazni. Köszönöm szépen. Dankeschön, Frau Kollegin Tein, bitte. Köszönöm szépen, Tein kollega. Ja, Dankeschön, Herr Vorsitzender. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretnék köszönetet mondani az előadónak, hiszen nagyon részletes a jelentés, és kiegyensúlyozottak a módosítók is. Szeretném előre bocsájtani, hogy a bizottság tézisével nem értek egyet. Nem értek egyet azzal, hogy át, nagyobb átláthatósággal és kötelező, kötelező beszámolással eh, erről javulna a versenyképesség. Szerintem ezt eh, elutasíthatjuk. A szociális felelősség mm, versenyképességet jelent hát és a további jelentés kötelezettség először is költség növekedést, másrészt pedig versenyképesség csökkenést jelent. Ez magától értetődő. Éppen most határoztunk az előző irányelvről, amelyet a tagállamok még mindig még nem ültettek át, és nem tudom, hogy egyáltalán új kötelezettségeket kellene most a tagállamokra már ezelőtt ró, róni. Pontosan ez az, ami miatt Brüsszelt folyamatosan kritizálják, és amit én magam is mondtam, hogy végül is a kész jogalkotási javaslat az, amit hogyha előterjesztenek, akkor fiókba raknak, és a vállalatoknak nem hagyunk időt arra, hogy végrehajtsák az előírtakat, értékeljék, mert folyamatosan új követelményeket támasztunk irányukban. Az országonként való jelentés körüli vitát ismerjük a beszámoltathatósági irányelvnél. Itt is kérdés volt, hogy az átlátható nyilvánosságra hozatal a magára a vállalatra káros lehet-e. Ha ez így van, nos, ezzel kapcsolatban nagy érdeklődéssel láttam, hogy ha jól értettem, a kínai fél a tárgyalások során bizonyos tájékoztatást államtitokra való hivatkozással megtagadott. Nagyon örülök annak, hogy ez most végre kiderült. Én folyamatosan ezt jeleztem, mind a kínaiak, mind az oroszok esetében egyszerűen a jelentés hiánya sokkal nagyobb kárt okoz. ha a kínai, orosz vagy más törvényalkotásban, még hogyha nincsenek is bizonyos nyilvánosságra hozatali kötelezettségek, azért globális szinten vannak előírások. Tehát én pontosan amellett szólnék, hogy ettől a jelentés tételi kötelezettségtől egy külön rendelkezést hozzunk, és vizsgáljuk meg a beszámoltathatósági irányelv végrehajtását. Óriási nyomás van ugyanis a vállalatokon, hogy mindent végrehajtsanak. Ez, az időnyomása alatt a vállalatoknak jelentős számú újabb kötelezettsége nem fog az átláthatósághoz hozzájárulni. Persze nagyon sok oldalt kell majd megírni, nagyon sok nagyvállalat részben persze már megteszi, lehet, hogy nincsenek semmi káros hatása, de most, ahogy a kollega is említette, 250 munkavállalónál határozzuk meg a határértéket, ez tulajdonképpen a kisvállalkozások köre még 500-nál is, Németországban legalábbis egyértelműen ez a középméretű vállalkozások köre, úgyhogy ezt én problematikusnak tartom. Az, hogy csökkentsük 500-ról a határértéket 250-re, hát én ezt problematikusnak tartom. A mellett szólok azért, hogy hogy ezt ne tegyük meg, mert egyszerűen nagyon sok munkahelyet fognak teremteni papíron a munkaügyi osztályokon. Tehát én úgy gondolom, hogy külön jelentést kell készíteni a számviteli vizsgálatokat követően más határidővel is, egy külön jelentésben. Köszönöm az előadónak azt is, hogy arról is gondoskodott, hogy ez az egész ne a papírkosárnak készüljön, és a gazdasági és könyvvizsgálók ne további költségeket rójanak az újabb jogszabályok végrehajtatásával a vállalatok nyakába, hiszen ez egyértelműen nem a versenyképességet erősíti. Óriási költségeket jelent a számviteli osztályokon, és egy csomó új munkahelyet kell teremteniük pontosan olyan területeken, ahol ugye 500 munkavállalóról van szó, a nagyobbaknál talán nem lehetne gond, de azok, akik, akik saját tőkével dolgoznak csak, tehát nincsen külső beruházó, azok számára ez lehetetlenül nagy eh, teher lesz. Egyszerűen semmi érdek nincs abban, hogy beszámoljanak arról, hogy egyáltalán csinálnak-e valamit a környezeti, környezetvédelem vagy környezeti kérdéskörben. Mint mondtam, tehát azoknál a vállalatoknál, amelyek csak saját tőkével dolgoznak, azoknak ez az egész rendelkezés teljesen felesleges. Azt kérem, hogy gondoljuk végig tehát, hogy a vállalataink milyen erős versenyben vannak a világpiacon, és ez a számviteli irányelv óriási pluszköltségeket jelentene számukra, pontosan az átláthatóság miatt is, és úgy gondolom, hogy a liberális frakciónk pontosan amellett van, hogyha hogy a terhek csökkenjenek, egyrészt másrészt pedig, hogyha költségek kellnek, akkor azokat amortizálni lehessen, ne pedig rögtön azonnal újabb követelményen is még újabbal álljanak elő. Köszönöm szépen Régnél asszony, és először is aztán Lichtenberger asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon fontos jelentésről van szó, kétségtelen. Ezt abból is látjuk, hogy igen, diplomatikusan, de nagyon sok más bizottság is elmondta véleményét és közli. Azért kértem szót, hogy elmondjam, hogy természetesen versenyképességről van itt szó, ez nyilvánvaló, de emellett elsősorban a hitelességről is, a nagyvállalatok hitelességéről. Oly sok szörnyű eset volt már, mindannyian ismerjük a lángoló gyárak Bangladesben, és egy sor egyéb eset is volt, ami oda vezetett, hogy az Európai Parlamentben kellett. Nem csak itt foglalkoztunk vele, hanem rész, révben a, a számvitel irányelvben és más irányelvekben is szerepelnek. Éppen ezért a beszámoltathatóság irányelven úgy gondolom, hogy a jogalkotásba pontosan ezeket a szempontokat kell bevezetni. Amellett szólok, hogy a nagyvállalatok hitelességét, pontosan a, a szabadkereskedelmi megállapodások tükrében a globalizált világban segítsük tartalmilag, ahogy Koferáti is, úr is mondta, rámutatnék arra, hogy mennyire fontos a koherencia hogy illeszkedjen mindaz, amit most határozunk, azzal, amiről korábban határoztunk. Az átláthatóság és a beszámoltathatóság irányelve kapcsolatban az államoknak időt kell hagyni a végrehajtásra. A, a rizikó, a kockázati elv definícióját fontosnak tartom, a country by country jelentést, országonkénti jelentést fontosnak tartom. Most nem részletezem, mert nagyon sokat beszéltünk már erről. Végül pedig a mm, helyi értékekről. Nos, hát ez jelentős vitát fog meg majd kiváltani. Én azokhoz tartozom, akik okosnak, helyesnek tartják, hogy viszonylag alacsonyan hartsuk a, a, a határértéket. Szerintem a 250 munkavállaló az jó. Köszönöm. Frau Lichtenberger asszony, köszönöm szépen. Az első reakció tényleg sokszor az, hogy ja Isten őriz, ne legyen még egy teher, amely a vállalatokat sújtja, főleg, hogyha azok globális versenyben állnak. A másik oldalon azonban azt is el kell mondani, hogy ezek a transzparenciával kapcsolatos követelések azért nem csak úgy villámcsapásként érnek bennünket, mert valamelyik bürokrata kitalálta, hanem pont azért, mert nagyon tragikusak a következmények. És ide is el is jutottam a supply chainhez, ami egy nagyon fontos elem, hiszen a termelési láncban sajnos olyan dolgokra is fény derült, amelyek a piacra sötét árnyékot vetítenek. Uns in Europa als Wertegemeinschaft definieren und betrachten, So muss das auch in Éppen ezért, hogyha ezt ismerjük, ezeket az eseteket, akkor ez a saját teteinkét is befolyásolni kénytelen, hiszen máskülönben egyszerűen nem végezzük jól a dolgunkat. Ugye tudjuk, hogy nagyon sok nagyvállalat a ma, ma is mindenféle publicisztikai figyelmet próbál magára irányítani, és ezzel a figyelem felhívással előny kovácsolni magának. Hogyha mindenki mondjuk egy projekt köré irányítja a figyelmet, mondjuk egy afrikai projekttel kapcsolatban, és emögé bújva tevékenykedik bárhol máshol a világon, miközben egy másik vállalat nagyon nyíltan teszi közzé az adatait, akkor szerintem ez nem teremt egyenlőséget, és nem pozitív irányba fogja elmozdítani a piacon tevékenykedőket. Úgyhogy igenis nagyon fontos lépés lenne ez abba az irányba, hogy transzparenciát, átláthatóságot teremtsünk a nagyvállalatok életébe, amikor is a termelési láncba bekapcsolódnak. Azt sem hiszem, egyébként, hogy a teher gigantikus méreteket öltene. Sokkal inkább arról van szó, hogy ez meg fog változni, mert nem eh, a reklámra kell majd eh, koncentrálni, amelyek egyébként is sokba kerülnek, és a reklám felől elmozdulunk egy észszerű, transzparens eh, elem felé. Mert a publicisztikai kár amely ugye eh, tulajdonképpen elfogadhatatlan eh, termelőcsarnokokban keletkező eh, tűzesetek is mutatták. Na most tehát, hogyha meglennének ezek a transzparencia elvek, azt gondolom, hogy ilyen esetek nem történhetnének, és ez igen is abba az irányba mutat, hogy van olyan eredmény és profit orient, profitorientált termelés, amely azért az emberi életet, az értékeket respektálja. Egyre több embertől hallom, hogy a beruházási döntéseiknél és a vásárlási döntéseiknél is figyelembe kívánnak venni. Úgyhogy ez igenis fontos lenne a jövő szempontjából. Egy dolog nagyon fontos számomra. Az ellátóláncban, a supply change ben valóban szükség van a transzparenciára, hiszen mindenhol legyen szó itt a pályáztatásoknál, a tendereknél, ott van ugye az alvállalkozói problematika, valamint a felelősségnek a áttelepítése, és éppen ezért nagyon sokszor a felelősséget nehéz megtalálni. Éppen ezért még egyszer mondom, a, a, az alvállalkozói láncolatban a felelős, illetve a felelősség vállalás kérdését mindenképpen tisztáznunk kell. Ezt különösen fontosnak tartom. Aztán a szociális és környezeti kérdésekre is koncentrálnunk kellene. Nemrég jártunk Kínában, és láttuk, hogy mennyire szennyezett a környezet és a levegő, és ez nyilván azzal függ össze, hogy mennyire nem figyelnek oda a környezetvédelmi előírásoknak, tízszeresen is meghaladják azokat az értékeket, amelyeket mi már terhelőnek tartunk, úgyhogy magától értetődő, hogy a vállalatok felelőssége, amelyek egyébként jó pár évvel ezelőtt teljesen magától értetődőek voltak, ma azonban nem azok. Tehát, hogy ezeket újra foganatosítsuk, és a közététel keretében el is tudjuk várni. Az összes módosítóval egyetértek, a magam részéről is fogok benyújtani, jó párat még. Nagyon fontos jelentésnek tartom, sőt, az is nagyon lényeges, hogy legyen egyfajta keret, amelynek kontextusában megtörténik a jelentéstétel. Egyébként megnéztem jó pár honlapot, jó pár vállalat honlapját, amely a jelentéseit, beszámolóit közzé teszi, és mivel a reklámmal már foglalkoztam, jól tudom, hogy mindez mennyibe kerül. Úgyhogy a költségeket illetően legalább korrekt információkat kellene látú, látnunk, nem pedig ilyen lufira, felfújt, méretű, feltupírozott adatokhoz kívánunk hozzáférni. Tehát még egyszer, emberi jogi, szociális, munkajogi és környezetvédelmi kérdéseket is a, a figyelmünk középpontjába kellene állítani. És a kollégákhoz fordulva mondom, hogy ha már most a számvitelben a már említett kérdéseket is belevesszük, és mindezzel kiegészítjük, amit épp az előbb elmondtam, akkor a transzparencia követelésünk szempontjából is követelhetjük mindezt, és azt gondolom, hogy megindokolható mindez azzal, hogy milyen rímséges képeket láttunk az elmúlt időszakban a különböző termelési egységeknél, amelyek, ami tényleg elfogadhatatlan. Jó, végezetül akkor visszaadom a szót a jelentéstevőnek. Köszönöm szépen! Természetesen azzal kezdem, hogy mindenkinek megköszönöm a hozzászólásokat, amelyek igazán különböző aspektusból szólaltak fel. Voltak, akik azt mondták, hogy túl restriktív, a megközelítésem másként. Mások úgy gondolták, hogy túl messzire visz. Nos, egy ilyen fajta szabályozás soha nem irányulhat, és nem is irányul a vállalkozások ellen. Sokkal inkább az ő érdekükben születik, és azt is hozzá kell tennem, hogy számos vállalat nagyon is szavatolja a transzparenciát, és az ilyen információ közvetételét támogatják. Tájn asszonynal nem értek egyet, mert a vállalatok szociális felelősségvállalása nem jelent terhet nem korlátozások bevezetéséről van szó egy-egy európai vállalat szabadságát illetően, hanem sokkal inkább a következőről van szó. Több információt szeretnénk olyan területekről, amelyek a szociális kérdésekkel, szociális és környezetvédelmi kérdésekkel függenek össze, mert ez is jellemzi a vállalatot. Aztán vannak ugye akár a beruházóval és a fogyasztóval kiépíthető, kiépítendő kapcsolatok. Nyilván nem lehet kötelezni a vállalatokat erre, arra, hogy a versenyképességüket csökkentsék, vagy ennek kárára tegyenek. Amit a koherenciával kapcsolatban elmondtak, azt értem, de bizonyos korlátokat állítottunk, annak érdekében, hogy mondhassák egyes vállalatok azt, hogy bizonyos információkat nem ö, osztanak meg, tesznek közé, de ezt mindig a kockázatok alapján kell mérlegelni. Ha pedig például Nigériában, vagy valahol máshol a világban van egy vállalkozás, akkor egy másfajta keretben gondolkodunk. Tehát a saját stratégiánkat kell szem előtt tartanunk, illetve a kockázatokat mérlegelni. A nem pénzügyi jellegű információkat illetően, itt a teljes ellátási láncot és az alvállalkozókat illetően, amit itt hallottunk, ezt teljes mértékben tudom támogatni. De a Ugye a közbeszerzéseknél más a helyzet. Ugye az 500 munkavállaló volt az alsó határ, amiben megállapodtunk, hiszen máskülönben az összes beszállító és mindenki mást is ide kell sorolnia az ellátási láncban, amelyek mondjuk alvállalkozóként bekapcsolódnak a folyamatba. Hiszen akár kis létszámmal foglal, vagy dolgozó vállalkozások is ide sorolódnának akkor. Összesen 18 ezer vállalat, vállalkozás esik Európában a rendelkezés hatája alá, és aztán, hogyha tovább megyünk, akár 20 vagy 40-et eh, is, 40 eh, ezeret is érinthet. Nagyon sok érdekes kérdést és felvetést hallottam, nyilván igyekezni fogunk a jelentést javítani, és bízunk abban is, hogy a végén a szavazásnál pozitív eredmény születik. Egy dolgot mégiscsak meg kell még említenem, de ez inkább egy megjegyzés. Oroszország és Kína nem igazán a transzparencia iskola példája, ez sem a vállalkozásokat, illetően sem pedig a teljes rendszert, illetően nem lenne igaz megállapítás, de hát nem is ezt szeretnénk magunknak. Badaszára úrnak köszönjük. Módosítók benyújtásának határideje november 12. Akkor ezzel megyünk tovább. 9-es napi rendi pontunk következik. A fizetésképtelenségi eljárásról szóló vonatkozó rendelet saját jelentésemről van szó, 27 módosító érkezett, ebből kettő módosítót. A bírósági határozat nélküli fizetésképtelenségi eljárásra vonatkozik. Lichtenberger asszony is nagyon sok módosítót nyújtott be, ami nagyon sok esetben pontosítja a másodlagos jogi eseteket, de azt gondolom, hogy vannak ugyanebbe az irányba mutató módosítók. Ez az SND frakció által benyújtott módosítókra is igaz. Itt persze van olyan problémás módosítók, mint a 77-es, hogy hogyan lehet kielégíteni a csoportos leépítéssel sújtott munkavállalókat. Ezeket majd megnézzük. Mindenképpen egyfajta érdek egyensúlyt kell kialakul, kialakítanunk. Összességében azt gondolom, hogy jók a kilátások arra, hogy viszonylag gyorsan meg tudjunk állapodni itt a szakbizottságon belül, hiszen a parlamentnek egy közös kezdeményezése volt ez a dosszié, úgyhogy nem nagyon számítok nehézségre, hogy kompromisszumra jussunk. A célunk nyilván az, hogy minél hamarabb meg tudjuk kezdeni a tárgyalásokat, a tanács is így gondolkodik, azaz, hogy még ebben a jogalkotási ciklusban eredményre jussunk, és a bizottság is így látja ezt. Ennyi lett volna jelentéstevőként a megjegyzésem, és most önökhöz fordulva kérdezem, hogy kérik-e a szót, van-e megjegyzésük. Baldassare úr. Nincs, még sincs. Kaferáti úr, mégiscsak. Grazie, qualche rapidissima osservazione. Köszönöm szépen. Ha megengedik, akkor tennék egy rövid megjegyzést. Valóban, ezen jelentés több személyre vonatkozik, és én benyújtottam egy módosítót, melynek célja, hogy kimondjuk, hogy amikor a hitelezők között vannak munkavállalók vagy önvállalkozók, akkor őket preferenciált bánásmódban kell részesíteni, különben kettősen is hátrányos helyzetbe kerülhetnek. Ezt figyelembe kell venni, tehát nem ugyanazt a szabályt kell alkalmazni azon személyekre, akiknek a kiindulási pontja objektíve is különbözik a többiétől. Éppen ezért akartam pontosítani az általam benyújtott módosítomnak az értelmét. Ezen kívül fontosnak tartom azt is, hogy az úgynevezett fórum shopping kockázatát csökkentsük, tehát hogy az igazságszolgáltatások között a legkedvezőbbet válassza ki az érintett vállalat vagy személy. El kell kerülni azt, hogy a fizetésképtelen vállalat kivonja magát a felelőssége alól úgy, hogy más igazságszolgáltatás hatája alá ö, kerül, és így a legkedvezőbb helyzetet ö, keresi meg magának. A tárgyalások tehát folynak, a megközelítés megfelelő, a benyújtott módosítók, amelyet az elnök úr és az előadók nyújtottak be, már eddig is pozitív tervezetet fogják még inkább kiegészíteni, úgyhogy még van időnk arra, hogy tovább javítsunk a végső tervezeten, és figyelembe vegyük a különböző nézeteket, amelyek létezhetnek bizonyos kérdésekkel kapcsolatban, és figyelembe kell vennünk, hogy a fórum shoppinggal kapcsolatban és a leg kiszolgáltatottabb helyzetben levekkel kapcsolatban hogyan járjunk el. Röviden, elnök úr, lehet, hogy nem értettem pontosan jól, de az ön hozzászólásából én csak azt értettem, hogy bizonyos országok olyan fizetésképtelenségi bejelentéseket szeretnének, amelyek nem tartoznak az igazságszolgáltatás hatálya alá Hát az ilyen jellegű kezdeményezés mindenképpen aggaszt engem. Második kérdés, ha már megkaptam a szót. Lichtenberger kollégát hallgattam az előző körben. A kínai látogatásról esett szó arról, hogy a városokban milyen óriási mértékű a szennyezés. Nos, ha ezzel kapcsolatban egy véleményt megismerhetnénk Lichtenberger kolléga, vagy bárki más részéről, még akkor is, hogyha én annak a szakbizottságnak nem vagyok tagja, nagyon szívesen olvasnék ilyet. Akkor azt mondom az utolsó hozzám feltett kérdésre. Az Egyesült Királyságbeli kollégák által is, illetve az ott járt kollégák is említették ezt a kérdést, mert még nem sikerült lezárni a kérdést, beszélni kell mindenképpen erről, arról, hogy hogyan tudjuk ezt elérni, amelyen jogi feltételek mellett, és hogyan lehet megfelelően utólagosan a bírósági határozatokat érvényesítetni. Beszélhetünk természetesen Káringusszal, és megnézzük, hogy mire kompromisszum van. Koferáti úr említette, teljesen osztom véleményét, hogy mindenképpen védeni kell a, a fizetésképtelenség elől a vállalatokat, de a tagállamoknak különböző elképzeléseik vannak arról, hogy az állam a munkavállalók érdekeit hogyan védjék. Biztosítással, koordinálással, hasonlókkal próbálják. Nekünk azt meg kell megnézni, hogy hogyan csináljuk ezt, mert tulajdonképpen egy olyan jogi szabályozás van, amely eh, nem részletekbe menő harmonizálást ír elő, hanem olyan rendelkezéseket eh, határoz, amely az alkalmazandó jogra vonatkozik. És hogyha ezt nézzük, akkor meg kell nézni, hogy hogyan lehet észszerűen összefésülni mindezt. De van időnk rá, a decemberben fogunk az első ülésen erről határozni. Úgyhogy az árnyék előadókkal lehet majd beszélni, még kapcsolatokat felkeresni, és gondolom, hogy észszerű megoldásokat találni, amit a parlament egyértelműen el tud fogadni, és ezt a projektet a tanácsavaló tárgyalásban E, tovább tudja vinni. Köszönöm szépen, ennyit szeretem volna elmondani. A kínai útról nem tudok mit mondani, mert nem voltam ott. Ezt nem másoknak kell megtenni, és nem is, de nem itt ennél a napi rendi pontnál. Úgy gondolom azonban e, mégiscsak egyszer majd be kéne számolni erről, hogy hogy is volt a koordinátorokkal, megbeszéljük, hogy hogyan lehet technikailag lebonyolítani. Akkor úgy gondolom, hogy ezt a napi rendi pontot is e, Lezárhatjuk, ha csak más nem kíván hozzászólni, úgy látom nincs. Mondtam, december 17-én van erről a szavazás. A következő a, a koordinátorok ülése. Nem tudom, hogy egyáltalán össze tudjuk-e hozni a koordinátorokat, mert néhányan hiányoznak még. Bei Liberalen sehe ich auch keinen. Karen hiányzik a liberálisoknál sem látom, szocialistáknál Regner asszony, Lichtenberger asszony, Nézzük, akkor a liberálisoktól el tud eljönni jönni valaki, mert akkor elkezdhetjük. Good. Okay. oh. Stäbchen oder was?